Bene. Oui. C'est le premier, euh, A napirend első pontja Kramer kollega elő ö, témája, ő az előadó, meg is kapja azonnal a szót. A nukleáris biztonság célját szolgáló együttműködési eszköz a téma. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megvártak. Eredetileg nem úgy terveztem, hogy én vagyok az első pont a napi renden, de kezdjük. A nukleáris biztonsági együttműködés harmadik államokkal nagyon fontos, tehát az EU és harmadik államok viszonyában egy néhány perc alatt igyekszem majd bemutatni, hogy mit írtam a jelentésben, mi a kiindulási helyzet, és mi a civil nukleáris programokról van szó, ami számunkra azt jelenti persze, és ez van, akinek nem tetszik, de hogy adódnak esélyek a kutatóink, a gazdaságunk számára, azok számára is, akik az Európai Unióban a biztonsági normákat, szabványokat kidolgozzák a nukleáris energia civil polgári használata során, ezért érdemes ilyen megállapodásokról tárgyalni és lezárni őket, illetőleg megkötni. Azt hiszem, hogy helyes dolog úgy általában támogatni a bizottság javaslatát ebben a témában. Két ponttal egészítettem ezt ki, megerősítettem, pontosabban szólva. Azt hiszem, hogy a fukushimai események rámutattak arra, hogy mennyire fontos az, hogy az építők, az üzemeltetők az atomerőművek esetében legyenek teljesen függetlenek egymástól, és legyenek függetlenek a felügyeleti engedélyezési szervektől. Tehát nem szabad a dolgokat összekeverni, egyértelművé kell tenni, hogy az érdekek nem keverednek, másrészt pedig el tudjuk kerülni az emberi hibákat. Azt is aláhúztam egyébként, hogy nem szabad hozzájárulni ahhoz, hogy atomerőművek építését esetleg európai eszközökkel, forrásokból finanszírozzák, támogassák. Legfeljebb segítséget nyújtunk ott, ahol a nukleáris felhasználás biztonságát lehet erősíteni. Még egyszer beszélnék az eljárásról. Egy konzultációs eljárás keretében vagyunk itt, működünk itt, és mielőtt hivatalos döntés születne tanács szintjén, vagy bárhol máshol, a parlamentet tehát be kell vonni egy ilyen konzultációba. Most megállapítottam, hogy a tanács és az Euratommal egy kidolgozott egy végleges szöveget, ami azt jelenti, hogy szinte feleslegesé válik az a munka, amit mi a parlamentben folytatunk. Éppen ezért nem szalasztom el az alkalmat, hogy megjegyezzem, hogy ez nem az értelme, ahogyan mi működünk, hanem meg kellett volna várni, hogy a parlament mit szól ezen szöveghez többet erről nem tudok mondani egyelőre, elmondom, tehát harmadik államokkal folyó együttműködésről beszélünk, nem az EU-n belüli nukleáris biztonság a téma, nem azt akarjuk erősíteni, az egy másik ügy. Itt most arról beszélünk, hogyan tudunk mi hozzájárulni ahhoz, hogy Európán kívül a nukleáris biztonság erősödjék. Most nem kívánok többet mondani a jelentésről egyelőre. Köszönöm szépen. Most pedig a következő kolléganő következik. Köszönöm szépen. Támogatom a kollégámat, Kramer kollégát, aki azt mondta, hogy végtelenül fontos egy független és erőteljes jogszabályozó testület ezen a területen mindenképpen szükség van erre. Természetesen ezt támogatom, de azt is elvárom, hogy az együttműködés során új módosítókat is ki tudunk dolgozni. ebben a dokumentumban semmiféle kétséget nem lehet ö, fennhagyni az atomerőművekkel kapcsolatosan, a biztonsággal kapcsolatosan, és nem lehet korlátozni ezt az eszköz csak olyan országokra, amelyeknek megvannak a programjaik, amelyek bezárják a az atomerőműveket, amelyeknek a legjobb koordinációs feltételei megvannak a már meglétező együttműködésben az atomerőművek között. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek egy sokkal nagyobb szerepet kell játszania, és rendszeresen informálni kell a parlamentet a jelenlegi folyó ügyekről, továbbá az is fontos, hogy egy független, erőteljes, szabályozó testület létezzen ezen a területen, nagyon magasan képzett szakemberekkel, szakemberek csoportjával. Az Euroatom program szerepe is fontos. Ez egy olyan eszköz, amely elősegíti a nukleáris biztonságot minden szinten, és fontosak természetesen a stressztesztek is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ténylegesen az együttműködés az Európai Unió és harmadik országok között a nukleáris biztonság szempontjából mindig is lényegbe vágó volt, és mindig is támogattuk ezt a területet a politikáinkban. Most különösen fontos ez a téma, amikor Európában vannak olyan országok, amelyek irányt váltottak a nukleáris területen, és tudjuk azt, hogy a világban van, vannak olyan harmadik országok, amelyek elkötelezték magukat amellett, hogy atomerőműveket fognak felépíteni, ugye India, a Banglades, tehát nagyon sok országnak van ilyen terve, egyfajta nukleáris atomerőmű építési hullám indult. Természetesen fontos, hogy a megfelelő biztonsági szabályokat alkalmazzák, különösen az európai normákat. Éppen ezért nagyon oda kell figyelni erre az eszközre, amelyet természetesen jogosan hoztak létre 2007-ben, hogy az együttműködést növeljük, és nem csak a szomszédos országainkkal, hanem a világ más országaival, amelyeket az atomenergia civil felhasználása érdekel. Kramer kollégánk nagyon érdekes módosítókat terjesztett be, és reméljük, hogy az irányelv vet segíti, és sokkal megfelelőbb irányelv kerül majd ki. Azt hiszem, hogy fontos a kormányzás javítása és a szabályozó testületek függetlensége ezek kulcsfontosságúak bizonyos országokban. Európában is erőfeszítéseket tettünk, hogy a szabályozók függetlenek legyenek a nemzeti hatóságoktól, és ezt el kell érni a harmadik országokban is. Ahogy Kramer úr jogosan mondta, fontos a nemzetközi együttműködés szerepét kiemelni, és sokkal szigorúbb szabályokra van szükség. Látjuk, hogy mi történik Iránban, az iráni atomprogramról tudunk, és Kramer úrnak teljes mértékben e, e, igaza van, nem szabad elfelejteni a hatos módosítóval kapcsolatosakat sem. Szeretnénk európai szakértőket bevonni ebbe a folyamatba, a harmadik országokban. Vannak olyan ö, ö, tagállamok, amelyek már lemondtak a ö, atomenergiáról, ha bár én úgy gondolom, hogy egyesek, akik már lemondtak erről, középtávon felül kell, hogy vizsgálják majd ezt a helyzetet, mert ugye nagyon sok szakértelem volt ezen a területen Európában, és jó lenne, hogyha a harmadik országokban megvalósítandó programokban részt vennének a szakértők, például a fiatalok is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy érdeklődéssel figyeltem kollégámat, Vidal Quadras. Érdekes, mert Banglades is megemlítette, én Bangladesben éltem, ott dolgoztam az Európai Unió számára, és akkor gátakat építettünk Bangladesben, 200 millió dollárt költöttünk el arra, hogy Bangladesban gátakat építsünk, nevezetesen ezek programok voltak, hogy a folyókat a medükben tudják tartani, viszont végül az lett ebből az egészből, hogy egyetlen egy gátat sem tudtunk megépíteni, most pedig arról beszélünk, hogy atomerőművet fognak egy olyan országban létesíteni, amely országnak kétharmadában a területét a víz elönti, árvizek vannak minden évben. Természetesen, ugye még akkor is, hogyha támogatjuk az atomenergiát, ez nem lehetséges. Európában megtettük, a, meg elvégeztük a stressz teszteket, a biztonsági vizsgálatokat, a, a zöldek, tudják, önök nagyon ragaszkodtak ehhez Európában. Fontos volt ez de eh, Japánnak is el tudtuk adni a stressz eh, tesztjeinket, de azt hiszem, hogy nem igazán ez volt az együttműködés legjobb módja annak érdekében, hogy csökkentsük a eh, nukleáris biztonsággal kapcsolatos kockázatokat. Teljesen az, hogy független szabályozott testület legyen, ez egy teljesen evidens dolog. Én nem ismerem a nukleáris biztonsággal foglalkozó testületek, hatóságok funkcióját, szerepét, de tudjuk azt, hogy sok esetben nagyon erőteljesen függnek a politikától, és a kormányok maguk azok, amelyek nem teszik lehetővé, hogy függetlenek legyenek ezek a szabályozó testületek. Most az továbbá az, hogy a fegyverkezéshez is hozzájárulhatnak az erőművek létesítésével egyes országok. Ugye ez egy evidens dolog, de hát itt szét kell választani a civil felhasználású és a katonai felhasználású atomenergiát. Minden kényes technológia eset, megvásárlása esetében például az Egyesült Államokban a kongresszusnak kell döntenie. Most a, elképzelhető az, hogy az Európarlament, Európai Parlament egyszer majd eljut oda, hogy el fogja mondani, elmondja a véleményét például kényes technológia megvásárlásával kapcsolatosan. Ugye Líbiával kapcsolatosan is tudjuk, hogy mi volt a helyzet. Nem békés és civil felhasználásra vásárolták meg a fegyvereket. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen. A bizottság részéről van-e valaki jelen? Nincs, akkor most pedig visszaadom a szót Krámer képviselőnek. Okay, hát Köszönöm kollégák a széles körű támogatást. Persze nyitott vagyok a módosítóik szemben, ha ez szükségesé válik, hogy a bizottság ehhez nem kíván hozzászólni, ezt sajnálom. Megismétlem, amit már mondtam, milyen értelme van egy konzultációs eljárásnak, ha szövegeket írunk, viszont ezeket egyszerűen nem is tudják figyelembe venni. Itt az Euratom szerződésről van szó, és azt gondolom, hogy a mi pontjaink konszenzusosak, a governance témája, governance témája a, a hatóságok függetlensége nem észszerű egy-egy országot kikapni ebben a témában. Nem hiszem, hogy itt ez Banglades támogatni. A atomerőmű vásárlása egy kicsit túlzó példa volt szerintem és azt gondolom, hogy együttműködés akkor alakulhat ki a témában, hogyha más államok szuverén módon tudnak fellépni a nukleáris energia használatában. Nem tudjuk rákényszeríteni senkire az együttműködést, legfeljebb felkínálni tudjuk, és ezt tudja tenni Európa összességében, tehát ez az eszköz, amit az asztal raktak elénk, egy jó, nyilván javítani lehetne, de Köszönöm az eddigi támogatást. Grazie. Köszönöm szépen. Kramer úrnak. Emlékeztetek arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje szerda, szeptember 5-e, 12 óra. Most pedig áttérünk a 11-es napirendi pontra az Európai Parlament állásfogása a Katári éghajlatváltozási konferenciáról. Marita Ulfskog az előadó. Svéd nyelven fogok beszélni, mondja. Alltså om den resolution som... Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Itt egy állásfoglalásról van szó, nevezetesen az Európai Parlament viszi ezt a dokumentumot december elejére, elején a Dohai Katári konferenciára. Szeretnénk az állás pontjainkat, pontunkat, állásfogásunkat megvédeni, csak úgy, mint a többi parlamenti bizottság véleményét is. Szeptemberben lesz az utolsó ülésünk, de mindidáig egy olyan szöveggel foglalkoztunk, amely, amelyben már megegyeztünk a különböző éghajlatváltozási konferenciákon. Tudomásul vesszük azt, hogy a riói csúcs találkozó nem volt eredményes nem vagyunk elégedettek. Tudjuk, hogy Los Caboson a G20-ak is megerősítették az előzetes álláspontjukat, semmiféle változása nem került sor, és ki kell fejeznünk azt, hogy a, a aggasztanak bennünket a fosszilis tüzelő anyagokból származó CO2 kibocsátások. Azt hiszem, hogy fontos lett volna irányt váltani ebben az utóbbi időszakban számos Európai Uniós ország energiahatékony beruházásokat indított el, és szeretnénk kérni a bizottságtól, hogy elemezze ezeket a beruházásokat verseny szempontjából és a jövőnk szempontjából is. A katári találkozón majd szeretnénk az álláspontokat kifejezni, de sajnos se nemzetközi, se uniós szinten nem tudtunk élni a rendelkezésre álló lehetőségekkel. A piaci szereplők ugyanúgy funkcionálnak tovább, mint régebben, nem veszik figyelembe az árakat, a költségeket, nem energia, energiahatékonyak. Nem látok semmiféle problémát, elnök asszony, minden eh, érintett fél egyetértett a, eh, ezzel a dokumentummal, mindenki hozzájárult eh, ehhez a szöveghez, mindenki megpróbált hozzájárulni a kompromisszum kialakításához. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen. Az árnyékjelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden szeretném aláhúzni a jelentéstevő munkájának minőségét. Ez a munka lehetővé tette a kompromisszumok kialakítását konstruktív szellemben. Talán van egy olyan elem, amelyre nem utaltunk erőteljesebben a ebben a jelentésben. Ugye beszélünk a, a a carbon leakage-ről a bizonyos területeken, de nem gondoltuk, hogy ebben a az ágazatban, a fel, megújuló ágazatban a delokalizáció nagyon erőteljes lesz. Mindig nagyon nagy volt a konkurencia ezen a területen Európában. Itt elsősorban Kína részéről azt látjuk, hogy a termelés kapacitását erőteljesen növelte Kína, a megújuló energia terén is, tehát itt a nemzetközi piacnak piacon történik mindez. Van, aki nagyon jól reagált, például az Egyesült Államok jól reagált erre az új piaci helyzetre, de Európában teljes mértékben csend van ezzel kapcsolatosan. Barózó elnök vagy de Högt biztos is említést tettek a dolgok, erről a dologról, de semmiféle hivatalos nyilatkozat nem született, tehát a megülő energia ágazatban szeretnénk innová, innovatív fejlesztési lehetőségeket biztosítani. Természetesen támogatjuk és kérjük a jelentés támogatását, de azt hiszem, hogy nem elfogadható az, hogy Európa ö, semmit nem tesz, csendben nézi azt, hogy ö, mi a helyzet ö, a világban kínai fotovoltaikus ö, ö, panellek érkeznek be Európába, és ö, teljes néma csendben. Köszönöm szépen! Hübner kollega nő kap szót. Köszönöm szépen. A következő csúcs találkozó küszöb előtt áll, és ennek fókuszálnia kell a klímaváltozásra, és tényleg a klímaváltozásra kell ennek koncentrálni, és nem arra, hogy új rendelkezéseket hozzunk létre, amelyek nem járnak kötelezettséggel. A politikai frakciónk főként azzal a megállapodással foglalkozik, amely valóban globális, illetve nemzetközi lehetne. Minden lépés ezedáig megtörtént a különböző csúcstalálkozókon és találkozókon, viszont ezek semmilyen fajta eredményhez nem vezettek, mert tulajdonképpen inkább hátrafele megyünk, és nem beszélünk arról, hogy mit lehetne együtt elérnünk és hogy milyen fajta dokumentum lenne mindenki számára kötelező érvényű, nem csak Európa számára. Másrésztről viszont azt is tudjuk, hogy egy globális megállapodás nélkül nem igazán számít az, hogy milyen fajta tevékenységet folytat, vagy mit tesz Európa. Azért, mert eh, kulcsfontosságú ez a globális eh, felmelegedés elleni harc szempontjából, hogy mindenhol megkezdődjön a fellépés ez ellen. Tehát mindenképpen egy globális megalapodásra törekedünk. Van még egy pont, amit szeretnénk hangsúlyozni. Ma, amikor a válság közepette élünk, lehet, hogy a jövőben más lesz a helyzet, de most, ma nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy 2020-ra lecsökkentsük a csökkentési céljainkat. Nem azért, mert nem tudnánk ezzel szembenézni Európával, szembe tudnánk el ezzel nézni, viszont azt is tudjuk, hogy a többiek nem csatlakoznának hozzánk, hogyha növelnénk a kibocsátás csökkentés céljainkat. Tudjuk, hogy most gazdasági válság van, és hogyha új kihívások vannak előttünk, akkor azok lehet, hogy csak papíron maradnak kihívások, tehát én azt szeretném, hogyha tényleg elérnék a csökkentési célkérdőzéseinket, és a gazdaságaink versenyképessége is megmaradna. Nem szabad, hogy az ipar az Európai Unión kívülre tegye át termelését, hiszen hogyha az EU-n kívülre helyezik át a termelést, az nem fogja csökkenteni a kibocsátást. Más területről fog akkor származni a kibocsátás. Mivel azzal lehet számolni, hogy az energiafogyasztás növekedni fog, az ipar növekszik, az emberek szeretnék kihasználni a civilizációs előrelépést, a különböző gépeket, több és több energiára lesz szükségünk a jövőben, és ezért rá kell döbbennünk arra, hogy még Európában is növekedni fognak a kibocsátási szintek, de annak érdekében, hogy minden feltételnek megfeleljünk, és ezt meg tudjuk állítani, koncentrálunk kell arra, hogy új technológiákat fejleszünk ki, új megoldásokat találjunk, amelyek innovatívak, például hatékony foszilis üzemanyag technológiákra van szükség, vagy arra van szükség, hogy sokkal energiahatékonyabb technológiákat fejleszünk ki. Ahogy a kollégáim is elmondták, az megújuló energiaforrások minden forrását fel kell használnunk, most egyelőre ezt nem tudjuk megfelelően kihasználni, de úgy gondolom, hogy egy innovatív megközelítés által növelhetnénk a munkahelyek számát Európában, és növelhetnénk a fenntartható fejlődés esélyét is Európában. Még egy dologra szeretnék rámutatni itt a szakbizottságban, mégpedig arra, hogy mennyire fontos az importált kibocsátások kérdése. Az Egyesült Királyság parlamentje jelentéseinek értelmében ez sokkal jobban növekszik, mint eh, a belsőleg létrehozott termékek kibocsátása. Ez egy aggasztó jelenség, nem csak, hogy koncentrálnunk kell erre, hanem le is kell küzdenünk ezt a jelenséget, mert ez egy probléma, és ezt le kell küzdenünk a lehető leghamarabb. Köszönöm szépen, Jordan kollega kapszott. Köszönöm szépen. Minden évben egy új állásfoglalás születik. Mindig van egy újabb kihívás a jelentéstevő számára. Mit lehet még hozzátenni e jelentéshez? Azt hiszem, hogy minden rövidtávú ambíció annak érdekében, hogy csökkentsük a kibocsátásokat, már nem, nem új dolog új dologra van szükség. Az Európai Unió még mindig harcol a különböző nehézségek ellen, sőt látjuk, hogy a nehézségek egyre inkább növekednek, Kína szerepe is növekszik. Tehát fel kell tenni a kérdést, mik azok az mérhető intézkedések, amelyeket megtehetnénk mi, hogyan lehet elérni, hogy Kína egy sokkal felelősebb módon járjon el, hogy a teher megosztásban részt vegyen. Ezzel kellene foglalkoznia az állásfoglalásunknak. Az Európai Bizottságtól azt kell kérni, hogy ambiciózusabb legyen minden tárgyalás során, a nemzetközi erőfeszítések során. Fontos a hangsúlyt olyan programokra tenni, amelyek fontosak számunkra, de a nemzetközi erőfeszítéseket is alá kell húzni. A klímaváltozás, az éghajlatváltozás egy globális jelenség, és a megoldás is globális dimenzió kell, hogy legyen. Ismét tetten ki kell mondani, hogy a kibocsátásokat csökkenteni kell, de nem szabad a versenyképességünket elveszteni. Azt hiszem, hogy ilyen típusú mondatokat már nem lehet használni. Az Egyesült Államok, Kína sokkal inkább adaptálódtak már ehhez a válsághoz, és ebben az ez évi állásfoglalásban most már valami újat kellene, valami újat kellene találni. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök asszony. Jordan asszonynak igaza van. Johnny Logarra gondolok, mikor ezeket látom, hogy még egy év, hiszen ugyanazt halljuk minden egyes évben, igen, szeretnénk globálisan ambiciózus, mindenki számára kötelező megállapodást, ami mindenki számára kielégítő, megfelelő játéteret ad, és a versenyképességet sem csökkenti. Viszont évről évre egyre nehezebb ebben hinni, egyre nehezebb hinnünk az ENSZ ezen céljában. Úgy gondolom, hogyha a legjobb az lenne, hogyha ezt a kopot egyszerűen törölni, a legjobb a klíma változás szempontjából, viszont naív egy kicsit hinni abban, hogy lesznek kötelező érvényű előírások, főként az USA-ra és Kínára is vonatkoztatva, hiszen a Kína miatt adná fel a legfontosabb elvét a külpolitika kapcsán, és miért kötelezni magát jogilag arra nemzetközileg, és mindemellett úgy, hogy veszít a hitelességéből, amikor az USA kongresszusa úgyis ellent mondana, elutasítaná az ilyenfajta egyezményt. Ezért kell megvizsgálnunk az alternatív megoldásokat, és sokkal inkább a piac alapú megközelítést kell megvizsgálnunk, hogy előre mozduljunk, mert az ENSZ megoldása nem lesz egyhangú, és nem lesz fellépés az egyéni tagállamok, régiók részéről, és sokkal inkább arra kell koncentrálnunk, hogy, kon, hogy koordináljuk a fellépésünket, és a piacot használjuk fel ezzel a lépés eléréséhez. Nagyon sokat tehetünk még, például a jó gyakorlatok cseréje által, úgyhogy ezeket megosztjuk, és hogy sokkal jobban együttműködünk a kutatás és innovációs partnerségek területén. Nem lesz ez könnyebb, mint az ENSZ megoldás, de sokkal inkább kivitelezhető, sokkal valószínűbb, hogy ez igazi eredményekkel fog járni az iparunk, a versenyképességünk és a klíma szempontjából. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselője kap szót. Sí, grazie. Um, yes, thank you very much. Uh, what I would like to do is... Köszönöm szépen. Egy néhány gondolatot szeretnék elmondani arról, hogy hol tartunk. És Dörben, Dörbenben nagyjából egyet értettünk, és Kína is elhangzott már többször, hogy 2015-re talán sikerül egy megállapodásra jutnunk, amely mondjuk 2020-ban működni kezdhet. Természetesen ez egy fontos év, ahol tartunk most, mert ki kell alakítani a tárgyalás feltételeit, és el kell dönteni, hogy milyen jellegű lesz ez a megállapodás. És nyilvánvaló, hogy jogilag kötelező megállapodást kell kötni. Ez egy nagyon fontos téma. Négy év hosszú időnek tűnik, de természetesen biztonságos alapokon kell dolgoznunk, ezt elő kell készíteni. Most a legfontosabb elemek, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy nekiálljunk tárgyalni a jövő évben, az azt jelenti, hogy az összes félnek komoly lépéseket kell tennie a kötelező, jogilag kötelező megállapodás irányába. É, természetesen é, itt újra is felmerül egy kétértelmű megoldás, egy és 2020-ig létre kell, hogy jöjjön ez az alap. Egyetértettünk a kiotói jegyzőkönyv értelmében egy kötelezettségvállalással. Ez része a csomagnak, és hát természetesen elvárható, hogy jó hiszeműen járjon el az összes fél ebben az esetben. amikor májusban találkoztunk a tárgyalásokon, hanem egy szám, számos ország meglehetősen elutasító volt, és időnként előfordul ilyen, hogyha a miniszterek megállapodnak valamiben, akkor időnként a tisztviselők igyekeznek visszatáncolni onnan. Reméljük, hogy ez nem így alakul a jövőben, és tényleg végrehajtjuk azt, amiben megállapodtunk. Ebben az összefüggésben fontos még, amit többen itt ma is említettek, megemelni, erősíteni kell az ambíciókat, magasabb szintű ambíciókat kell kialakítani, de természetesen nehéz az ígéreteket is fokozni, és éppen ezért kiegészítő kezdeményezéseket kell indítani, hogy ez működni tudjon majd. És folytat, ilyen alapokon folytathatjuk a kétoldalú együttműködést, azt hiszem. Természetesen a tárgyalások hossz, elhúzódnak időnként, és nehéz, de hát egyelőre nincs alternatívája ennek, és éppen ezért több irányban kell dolgoznunk, és erősíteni kell a tárgyalásokat. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, visszadom a szót Ulfskog kolléganőnek, a jelentéstevőnek. Tack fru ordförande. <clears throat> Jag vill tacka för alla inlägg. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, köszönöm a kommentárokat. Az alábbi a helyzet. Nem fogjuk újra szövegezni az állásfoglalást évről évre, amit tenni szeretnénk, és ami fontos nekünk, hogy fenntartsuk a, az álláspontjainkat, és a legfontosabb üzeneteinket is fe, megőrizzük. Ambiciózus célokat akarunk, ez a fő üzenete. Kötelező megállapodásokat akarunk, erről van szó. Éppen ezért ezt újra és újra el is mondjuk, és évről évre ezt ismételjük. Akik velem dolgoznak, együttműködnek az állásfoglalásban, az, azok is egyetértenek velem ebben. Nem akarunk drámai változásokat, nem ez a célunk, hanem egyszerűen figyelembe akarjuk tenni, venni azt, ami az elmúlt tárgyalások óta történt. Így újítjuk meg a szöveget kiegészítjük a szöveget, és figyelembe veszük a legutóbbi fejleményeket, és együtt működünk, és egy olyan szöveget akarunk kialakítani, amit mindenki támogatni tud. Ez a folyamat, így működik az Európai Parlament, és az ENSZ összefüggésében is ilyen munkamódszert alkalmaznak. Minden, ami az ENSZ-ben történik, az meglehetősen bonyolult, hiszen nem csak 27 tagállamról van szó, hanem sokkal többről. De sajnos ennek nincs alternatívája. Lehet, hogy látjuk, hogy úgy érezzük, hogy nem történik semmi, ez csak egy év, nem sok minden változik, de azért Dörmben sikerül eredményt elérni. Hogyha visszatérünk ilyen tárgyalásokra, és azt mondjuk, hogy nem sikerült sok mindent elérni, vagy hogy sikerült eredményeket elérni, Bizonyos haladás azért mindig van a Dörbenben a, a legutóbbi csúcson világossá vált, hogy sikerült a Kínával és Egyesült Államokkal valamiben megállapodni. Ez nem volt egy ambiciózus dolog, de valamit sikerült elérni. Ami az EU súlyát illeti, és azt kell, hogy, azt kell, hogy mondjam a tárgyalásokon, jelentős súlyt képviseltünk. Az EU volt az, aki előrelendítette a dolgokat. Mi álltunk elő a legnagyobb inputtal. És a tárgyalások végén persze meg kellett találni egyfajta megoldást. Ez nem a nagy ambíciók megoldása volt, de nem is volt rossz megoldás. És azt hiszem, hogy ilyen módon fogunk tovább dolgozni, tartsuk meg az ambícióinkat, igyekezzünk egyhangulak fellépni az EU szintjén, egy hangon beszélni, és az EU így tudja képviselni a klímapolitikáját. A klímapolitikát nem egyik napról a másikra fogjuk megvalósítani, itt hosszú távon kell dolgozni. Ez egy rendkívül fontos dolog, nehézkesen halad. Tartsunk ki emellett, és én tényleg büszke vagyok arra, hogy sikerült megállapodásra jutni. Köszönöm szépen Uszó kolléganőnek. Az árnyék jelentéstevő kétszer két szót, de mivel már lezártuk a vitát, egyetlen egy percet kap csak. Nem újra szeretnék felszólalni, hanem hall, meghallgattam a bizottság válaszát a célkitűzésekről, ez egy jó dolog, de tudom, hogy sok ország van, amely szeretné az ambícióit növelni. Ugye, nem a beszéltem a kínai exportról, és én azért szólok újra, mert nem kaptam választ a megjegyzésemre, elnök asszony. Missionary Kennedy di non aver risposto a questo. Tehát azt a kollega azt mondja, hogy nem kapott választ, a bizottság képviselője akar akkor válaszolni még? No, the comment was... Igen. Természetesen figyelembe vesszük ezt a megjegyzést, de meg kell még betél, beszélnünk ezt a kereskedelmi politikával foglalkozó kollégákkal, és nem csak a klímával foglalkozó kollégákkal, de fejegyeztük ezt mindenképpen. Grazie. Köszönöm szépen. Akkor folytassuk a munkánkat. Áttérünk a az energiahatékonyság a 2048 és a 2032-es irányelv hatályon kívül helyezése. Claude Turmes a jelentéstevő. Before, uh, before we... Lenne egy eljárás uh, ügyi kérdésem, mielőtt elkezdeném. Azt hiszem, hogy én és az árnyék jelentéstevők 5 órára tervezték be ezt a vitát, és nem igazán szeretném úgy elkezdeni ezt a vitát, hogy, hogy legalább Thompson kollégát és a többi kollégákat nem hívtuk fel, és nincsenek itt, mert különben eléggé igazságtalanok lennék velük szembe. Lehet, hogy tisztázhatnánk ezt, mielőtt még hozzáfognék mert nem szeretném azt, hogy az a benyomás keletkezzen, hogy én itt voltam, ők pedig nem tudtak hozzászólni ma. Ez az utolsó vitánk a holnapi szavazás előtt. Tehát én inkább azt mondanám, hogy legyen 5 perc szünet, és eh, hívjuk fel őket, nézzük meg, hogy itt vannak-e az épületben, el tudnak-e jönni ide, mert különben úgy érezném, hogy igazságtalanok vagyunk velük szemben. Csak és azért mondom ezt, főként azért mondom ezt, mert az első pontom az az lenne, hogy megköszönjem az többiknek a fantasztikus munkájukat, tehát nem szeretném, hogyha bármilyen fajta rossz érzés alakulna ki az árnyékentéstevők között emiatt. Prima. Szeretnék emlékeztetni Turmes kollega arra, hogy a napirend nem tartalmaz időpontot. Egyedül a koordinátorok ülésének van konkrét időpontja, de a napirendet ő, folyamatosan követjük, az egyes napirendi pontok jönnek, tehát 15 órától elkezdtük, és nincs konkrét időpont egy konkrét pont megvitatására. Tehát a napirendben ismétlem nincs idő. Pilar de Castillo kap Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem szeretném, hogy Claude csalódott legyen, de ne felejtsd el, hogy azok a személyek, akikről szóltál, lehet, hogy itt vannak az épületben persze, de hát nem tudjuk teljes mértékben értem mindazt, amit elmondott. Markus Piper is árnyék jelentéstevő az LPP e részéről. Például ma nincs is itt, úgyhogy én a frakció nevében szólnék, mert ő nincs itt, és mindössze annyit akartam elmondani, hogy gratulálok mindahhoz, amit elértünk, mert a célkitűzéseink nagy részét elértük, ugye Claude? Tehát át kellene térni a vitára. És jó lenne, hogyha te elmondanád az alap dolgokat, és ezzel én be is fejeztem a mondandómat. A, az eredmények nagyon jók, egységes az álláspontunk, a céljainkat sikerült elérni, ha bár nagyon nehéz volt és bonyolult volt. Ugye a bizottságon belül, a frakciókon belül nagyon sokat vitáztunk e témát illetően, és meg vagyok győződve arról, hogy a többi frakcióban is figyelembe véve a jelenlegi helyzetet, sikerült a vitát bizonyos pontokra összpontosítani. Én a te köszönetedet át fogom az én árnyékjelentéstevőmnek adni. Elnök asszony, Thompson kollega nős sincs itt ma, tehát hol kollega sem, tehát Piper, Thompson és hol kollega nincsenek ma itt, tehát az épületben sem. Jelentéstevőként kötelességem volt az, hogy beszerezzem ezeket az információkat azon okokból kifolyólag, amiket már elmondtam. Tehát, hogyha nem tudnak itt lenni, én kész vagyok arra, hogy elkezdjem a vitát. Öt percet kaphatok? Körülbelül? Oké. <laughs> okay. Rendben. És leálltanak akkor, hogyha sokat beszélek. Az első dolog az az, hogy az egész vita tavaly kezdődött, tavaly júniusban, amikor a bizottság javaslatot tett, és egy évvel később, és egy évvel néhány héttel később, abban a helyzetben vagyunk, hogy széleskörű megalapodás született, amit támogat a tanács is, ami, amit szerintem az ITRE is támogatni fog majd holnap, illetve majd a plenáris szeptemberben. Tehát az igazi jó hír az az, hogy annak ellenére, hogy óriási válság közepette vagyunk, Európa azért még működőképes, hiszen egy ilyen komplex jogalkotást létrehozni egy év alatt az egy jó jel annak irányába, hogy a tanács és a parlament a bizottsággal együtt képes előre mozdulni és előre mozdítani Európát. Már a kezdettől fogva én erre a jogakotásra úgy tekintettem, mint egy nagy segítségre, amelyre ki tudjuk vinni Európát a válságból. Egy számot mondjak 2000-ben, az a 27 ország, amely ma EU tag, olaj- és gázvásárlására 50 milliárdnál is többet költöttek. 2011-ben ugyanez a 27 tagállam mint egy 500 milliárdot költött arra, hogy olajat és gázt vásároljon. Pontosan ez az oka annak, hogy az olaj- és gáz készleteink csökkennek, főként az északi tengerben, és emiatt sokkal magasabbak és ingadékony, ingadozóbbak az olaj és gáz árak. Ez az 500 milliárd kifolyik az európai gazdaságból, és amit elértünk ezzel a jogkotással az az, hogy visszahozzuk ennek a pénznek egy részét. Ez a legnagyobb kereskedelmi mérlegi deficitünk itt az EU 27 tagállamában, és ezzel a jogszabályjal biztosítjuk azt, hogy kevesebb olajat és gázt fogunk vásárolni, és ezt helyettesítjük, úgyhogy ezt, befektetjük ezt a pénzt Európába, ami új munkahelyeket is jelent Európában, amire szükségünk van, és akár sikerül majd ebből előnyt kovácsolni úgy, hogy bizonyos technológiákat fejlesztünk ki a hatékonyság szempontjából, illetve koncepciókat fejlesztünk ki, ami által aktívakká válhatunk esetleg más globális piacokon is. Mindenkinek szüksége van innovatív technológiákra, hogy csökkenteni lehessen az energiafelhasználást a jövőben. Az irányelvről magáról néhány szót. Két aspektus van. Az egyik az az, hogy milyen fajta ambíciót kívánunk elérni, a másik pedig az, hogy mi a, a szerkezet ennek az irányelvnek, és ezzel kezdeném. Amit itt tettünk, az az volt, hogy átalakítottuk a politikai nyilatkozatot, 2007 márciusi politikai nyilatkozatot, amikor azt mondták az állam és kormányfők, hogy 20%-kal jobb energiahatékonyságra van szükség Európában. Ez egy politikai nyilatkozat volt, és ezzel az irányelvvel, főként a 3-as cikkel, összekötve ezt a 19-es cikkel, átalakítottuk ezt a politikai nyilatkozatot egy jogi keretté, ahol a nemzeti kormányok dönthetnek a nemzeti hatékonysági célkötőzésről, ezt közlik az Európai Bizottsággal, és az Európai Bizottság már 2014-ben összesíti az adatokat, és hogyha 2014-ben a 27 nemzeti célkötőzés nem ad ki 20%-ot, akkor a bizottságnak jelentést kell készítenie olyan intézkedésekről, amelyel meg lehet, meg lehet változtatni a nemzeti célkötőzéseket. Egy igazi lépésről van tehát szó, nem egy önmagában lévő politikai nyilatkozat, ez hanem van egy jogi keret hozzá. Ezen kívül az épületekkel kapcsolatban volt egy gyenge, van egy gyenge cikk a középületeket illetően, ezt én sajnálom, viszont van egy erős cikk amely a hosszú távú épület úti tervvel foglalkozik. Minden tagállamot arra ösztönzünk, hogy legyen egy hosszú távú tervük azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnák az emberek renoválni épületeiket. A további fontos cikk az a nyolcas cikk, a fogyasztásról, fogyasztókról szól. Ennek annyira nem örülök, mert nem ad minden jogot meg a fogyasztóknak, amit meg kellene, meg kellene adni nekik, ezzel még dolgoznunk kellene. A 13-as, 14-es, 15-ös cikkek nagyon jó cikkek, ezzel meggyorsítjuk az energiahatékonysági piacot, és arra kényszerítjük a tagállamokat, hogy nézzék meg a nemzeti szabályáikat a energia hatékonyságot a bérházakban. És hogy mi volt, a, amin sokat küzdöttünk, ez a hatos cikk volt, és a 1,5-ös energiatékonyság. Itt sikerült 25%-os általán kivételt létrehozni, én ezt sajnálom, de ez volt az ára a, annak, hogy létrejön ez. Úgy gondolom, hogy kihatással tudunk lenni, hiszen egyre többen, egyre több ország eh, ha, eh, másolja a Dán-Francia modellt, tehát ez a energiaszolgáltatási piachoz kötődik, és ezáltal egyfajta hatás van ennek, és ez ahhoz vezet, hogy az ipari előállítást is modernizálni lehet. Sok vállalat számára nem fontos az energia, de ha az energia célket és az ipari célket összesítjük, akkor a befektetések sokkal jobbak lettnek, és sokkal versenyképesebbek lesznek a vállalatok. A hatos cikkel kapcsolatban még elmondhatom azt, hogy 2016-ban lesz egy általános áttekintés. Utolsóként szeretnék arról szólni, hogy ez az irányelv milyen fajta ambíciót kíván elérni. Tehát a célkitűzés, ez most már a hármas cikkben rögzítve van, ez a 20 százalék. Ez az irányelv jelenleg most 15%-ot fog elérni, vagy ennél egy kicsit többet, azon feltétel mellett, és emiatt egy kicsit aggódok egyébként, tehát azon feltétel mellett, hogy egy új ökodizájn, illetve címkézés lesz a boilereket illetően, erről már beszélnek, és ezt majd beillesztik a 15%-ba. Egy kicsit aggódok amiatt, hogy bizonyos tagállamok, és úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság is nem igazán tisztázta azt, hogy mikor lesz ez meg. Ez nagyon fontos, és tényleg arra kell ösztönöznünk a tagállamokat, hogy fogadják el ezt az intézkedést, és természetesen a második intézkedés, amely 1500 helyek felé növelheti ezt, ez a, a CO2 jogszabályozás, amely 16,5%-ra 17%-ra vihet bennünket. Ez azt jelenti, hogy a 20% felé tartunk, de valószínűleg ki kell használnunk teljes mértékben 2014-ben az áttekintési zárulékot a 3-as cikkben, és 2016-ban pedig a 6-os cikk áttekintési zárulékát annak érdekében, hogy elérjük a 20%-ot. Azzal fejezném be, hogy nagyon hálás vagyok minden egyes képviselőnek, az elnyékjelentéstevőknek, jelentéstevőknek, és szeretnék az elnökünknek, e, elnök asszonyunknak gratulálni, e, aki nagyon sokat segített e, a tanácsi tárgyalásokon, de a legnagyobb köszönettel a munkatársainknak tartozok, a saját munkatársaimnak, Fletnek és Michelnek, de a titkárságnak is hálás vagyok, Hannes, úgy gondolom, hogy neked is nagyon intenzív éved volt eddig, és köszönöm köszönöm szépen mindenkinek, és a munkatársaknak, a politikai frakcióknak, a, az, a munkatársak segítsége nélkül nem tudtuk volna lezárni ezt a dokumentumot. Grazie. Köszönöm szépen Turmász képviselőnek. Mindenki nevében köszönöm. Vidal Quadras úr kap Köszönöm szépen, elnök asszony. Kétségtelenül nagyon elégedett vagyok a tárgyalásokkal, a tárgyalások kimenetelével, a tanácssal, és gratulálok az előadónak a jelentéséért amikor ezen a nagyon nehéz irányelven dolgoztunk, egy paradox helyzetben találtuk magunkat. Az energia hatékonyság a közvetlen útja, a hatékony útja annak, hogy elérjük a mm, különböző kibocsátással kapcsolatos csökkentéseket és úgy gondolom, hogy nagyon kevés dolog van, amiben ennyire megegyezhetünk, nevezetesen az energiahatékony ö, ipar ö, és az energiahatékony ö, feladatok. Ami ö, a paradox az az, hogy ez az irányelv egy nagyon nehéz időben, ö, egy zavaró időben ö, kerül ö, felülvizsgálatra, Ugye nagyon sok ágazat érintett felétől nagyon komoly áldozatokat várunk, nagyon nagy a válság, a gazdasági válság, és természetesen a vállalatok ellenállnak minden plusz tehernek. Vannak olyan kormányok, amelyek súlyos költségvetési problémákkal kell, hogy szembenézzenek, csökkentik a költségvetést, a beruházások szintjén is problémák vannak. Tehát itt egy olyan időszak van, amikor az ilyen típusú erőfeszítések nem ideálisak. Hogyan lehet ebből a paradox helyzetből ö, kikerülni? Azt hiszem, hogy Claude jól ö, dolgozott, ö, a ö, rugalmasságot ö, vette alapul, az eljárásokat kidolgozta, a módszereket kidolgozta, ö, azonban egy ö, megfelelő rugalmasságot is hagy a tagállamok számára a különböző intézkedések szintjén ahhoz, hogy az irányelvben benne foglaltakat megvalósítsák. Ahogy ez sokszor előfordult már a parlamentben, nagyon felelős, komoly munkát végeztünk és azt hiszem, hogy első olvasatra egy nagyon jó eredményt értünk el. Gratulálok a jelentéstevőnek, és teljes mértékben e, egyetértek azzal, hogy a e, bizottságunk elnök asszonyának is köszönetet kell mondani, a titkárságnak is köszönetet mondani, a, e, a bizottságnak, a tagjainak, mert nagyon sokan, akik egy kicsit kövérebbek voltak, nagyon sokat tudtak így súlyt veszteni a munka során. Most pedig hol kollega nő következik? Köszönöm szépen egy néhány külön köszönet illeti, illetve kiegészítem ezekkel még azt, amit Claude mondott a staffnak, az ezen dolgozó tisztviselőknek. A legfontosabb, amit szeretnék megemlíteni, az a Dán elnökség. Azt hiszem, nagyon konstruktív szerepet játszottak a tárgyalásokon. A másik személy, az pedig Claude Törmes, mint előadó. Természetesen nehéz visszaemlékezni arra, milyen lehetetlennek tűnt ez az irányelv valamikor és sokan úgy gondolták, hogy nem lesz lehetőség arra, hogy 2000 módosított figyelembe véve olyan szöveg szülessen, amelyel dolgozni lehet. Ő pedig ezt megtette, és a, természetesen a frakciók támogatása kellett, hogy tárgyalni tudjon a tanácsan erről. És so, nagyon messze voltunk a tanács álláspontjától, senki se hitte volna, hogy itt meg lehet állapodni. Azt gondolom, itt a parlamentben mindenkinek köszönetet kéne mondania Klódnak, amilyen ügyesen és magabiztosan vezette a tárgyalásokat, és sikerült ilyen módon a parlament határozatát előkészíteni, és tényleg képes volt arra, hogy egy erős és jó szöveget hozzon létre minden nemű körülmények között. Azt gondolom, hogyha minden tárgyalás ilyen sikeres lehetne a parlament szempontjából, akkor nagyon boldogok lehetnénk, nagyon elégedettek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hol kolléganőnek. Most pedig Csicseszter kollega is szót kérnék, hiszen a bizottság képviselője következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudtam részt venni a vitán, sajnálom, csak egy néhány szót mondok. Ford képviselőnő nevében nem tud jelen lenni, egy más területen, háromoldalú párbeszéden vesz részt egy más területen, de azt kérte ő is, hogy mondja köszönetet az előadónak az elvégzett munkáért, és persze az árnyék előadóknak is, hogy csapatban tudtak dolgozni a jelentés érdekében. Kemény volt a feladat, tényleg keményen dolgoztak, és jól dolgoztak. Én azt gondolom, hogy valamennyien megérdemlik a gratulációkat egy ilyen nagy feladatot jelentő dossziéban dolgozni. Nyilvánvaló, hogy ez egy kemény feladat volt, amit itt meg kellett oldani a parlament és a tanács közötti vitában. Azt kéri még tőlem, hogy elégedett azzal is, hogy a tagállamok kellő rugalmasságot mutathatnak majd, amikor végre kell hajtani az energiahatékonysági intézkedéseket, és a nemzeti célokat tekintve ők, most ez rám nem vonatkozik, amit mond, de a, és a kötelező célok megvalósítása is természetesen nagyon fontos, és a tagállamoknak kell gondoskodniuk az eredményekről, és a tagállamok kötelező ígéreteket, kötelezettségeket vállalnak, és, és a szakbizottságban sokan úgy gondolják, hogy ez egy nagy eredmény. Egyébként pedig sikerült az eredményben egy jó kompromisszumot elérni, és várjuk a, és a részletekben önő munkát. Köszönöm szépen Csicseszek kollégának is, és Pilar de Castilla következik. Köszönöm szépen. Amikor elkezdtük a vitát, akkor uh, csak én és Klub Törmesz voltunk itt a frakciók részéről. Azóta most már megelkeztek a többiek is, és szeretném elmondani a frakció nevében, illetve Márkusz Piper nevében, aki ennyi jelentéstevő volt. Ő is szeretné, hogyha köszönetet mondanék az ennek a jelentéstevőnek a munkáért. Ami pedig a tartalmat illeti, hadd mondjam el, hogy a fő pontok az, az, az el, az ennek a főpontoknak, hogyha a tanács sokkal ambiciózusabb lett volna. Mi tudjuk, hogy eh, a tanács végső döntése az eh, alacsonyabb volt, mint amit mi vártunk volna, viszont az EPP frakció a jelentés készítők megfogalmazása szerint eh, üdvözli mind azt, hogy rugalmas eszközökkel el lehet érni a célkitűzést. A rugalmasság tehát nagyon fontos számunkra, hiszen ezzel lehet értékelni ezt az irányelvet nagyon pozitív módon. Nem szeretnék túl sokat beszélni, hiszen rengeteg mindenről beszéltünk már ma. Annyit szerettem volna elmondani a frakcióm részéről, és különösképpen Markus Piper részéről, az elnyék jelentéstőnk részéről. Grazie. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy más nincs, és most pedig a bizottság képviselője Hobson úr kap szót. Um. Köszönöm szépen a bizottság nevében Szeretném elmondani azt, hogy fantasztikus és nagy benyomást keltő tárgyalás volt. Ez persze voltak a végső eredményben kicsit csalódás keltő dolgok, de én is elmondhatom, hogy óriási lépés ez előre, és tényleg ezzel a hatékonysági politikánkat erős alapokat tudtuk helyezni. Vannak javulások, amelyek specifikusan és egyértelműen láthatóak, a bizottsági osztályhoz képest. Törmesz úr már említette például a hosszú távú épület stratégiát, de szeretnék megemlíteni egy másik területet is, ahol az eredmény még jobb, mint a mi e, javaslatunkban, és ennek az az oka, hogy az Európai Parlament tényleg nagyon hatékony módon tárgyalt nagyon jó ötletekről, tehát sikerült ezeket a pontokat javítanunk. Turmes úr elnökasszony, a teljes tárgyaló csapat nagyon kemény és hatékony tárgyaló partnere volt a tanácsnak és persze a bizottságnak is, és pontosan ezért sikerült ezt az eredményt elérni, ami nagyon jó. A bizottság részéről három dolgot szeretnék elmondani. Az egyik az az, hogy megkezdjük ezen irányelv végrehajtását a tagállamokkal azonnal, és amint megszavazzák ezt a plenárison, akkor már szeptembertől kezdve már elkezdünk tárgyalni arról, mi lesz a tagállamok előtt. Az ökodizájnnal kapcsolatban pedig a, hat, a, a hátrányunkat megpróbáljuk ledolgozni, főként a boilerekkel kapcsolatban, és szeretnénk meggyorsítani a munkánkat, hogy sikerüljön betömni a fennálló hézakot a jelenlegi százalék arányra, illetve a 20 százalék között és a nemzeti célkötőzőkkel kapcsolatban is megpróbálunk előlépni, szerintem úton haladunk. Nagyon jó volt az együttműködés, köszönöm szépen az együttműködés, és köszönöm szépen ezt a jó munkaalapot. Béni, grác. Nagyon jó, köszönöm szépen. A konklúziót megvonja a Turmes képviselő. Azt gondolom, könnyű ezt összefoglalni. Nagyszerű év volt ez számomra személyesen, az árnyék előadók számára, a munkatársak számára is azt gondolom, és most készek vagyunk, hogy egy szünetet tartsunk és feltankoljunk energiával. Azt gondolom, hogy kemény munkát végeztünk az elmúlt egy évben. Azt gondolom még, amit és a, a bizottság csapata is nagyszerű munkát végzett, ezt meg kell mondani de azt gondolom, hogy tovább halogatni a dolgokat nem mehet. A tagállamokat késztetni kell arra, hogy haladjanak. Tehát az 15 százalék az nem elég ebben az esetben. A boilerek területén, a vízmeletek területén tovább lehet haladni. Itt azt hiszem, hogy vannak lehetőségeink, és egyértelműbb jelzéseket kell küldenie az Európai Bizottságnak. Hosszú harcot folytattunk a bizottsággal az urgent szó, a sürgős szó beillesztésével az ETS-be, és Péter Lize, aki az NV-nél dolgozik, és a, ő orvos azt mondja, hogy ha egy beteg jön és azt mondja, hogy sürgős, akkor az orvos nem megy el 6 hetes üdülésre, vagy egy hónapra se, hanem igyekszik azonnal operálni, hogyha szükségesé válik. Ezért világosá kell tenni, hogy az az írásos nyilatkozat, amit megtárgyaltunk a bizottsággal, az azt jelenti, hogy van egy ígéret, amit ez tartalmaz, hogy az árelési profilt megváltoztatják, ezt nyár előtt be fogják mutatni, nem a nyári szünet után fogják bemutatni, mert egyébként az a benyomás alakulhat ki bennünk, hogy az Európai Bizottság, amely a tárgyalásokon részt vett, és a tanácssal komoly véleménykülönbségünk volt ebben a témában, és megtaláltuk az utat, hogy az EU ETS-ben találjunk valamilyen megoldást, és ehhez született meg a nyilatkozat, és nem mondhatjuk azt, hogy aláírtunk egy ilyen írásos nyilatkozatot, viszont az Európai Bizottság nem tartja be azt, amit maga aláírt. Nem akarok most konkrétabb lenni a mai napon ebben a témában, de azt gondolom, hogy juttassák el a vezetőiknek ezt a, az üzenetet. És eh, holnap szavazhatunk, és ezt követően ezt a hatékonysági, energiahatékonysági szakpolitikát eh, meg kell szervezni nemzeti szinten is. Ez a feladatunk eh, a közlönyben meg kell jelenteni, a hivatalos labban meg kell jelentetni, és azt gondolom, hogy sikerült jó eredményt elérni az európai gazdaság és az iparunk versenyképessége érdekében is. Köszönöm szépen a nagyon jó szavakat, Fiona, Alejo, Charles. Tehát külön köszönöm, hogy ilyen nagyszerűen nyilatkoztak erről. Allora, grazie. Köszönöm szépen még egyszer Turmes kollégának. Ahogy már mondtuk, holnap lesz a szavazás, holnap reggel, és a ezzel lezárom a bizottság munkáját. Holnap 9 órakor folytatja a bizottság a munkáját. Most a koordinátorok ülése következik, akiket már értesítettünk arról, hogy előbbre hozzuk az ülést. Köszönöm.